ez azért is sajnálatos, mert korábban, a korábbi hónapokban jelentős előrépések történtek az új élelmiszerek javaslata ügyében. Elmondanám azokat az elemeket, amelyekben egyetértettünk, és amelyeket ha többivel együtt elfogadtunk volna, akkor jelentős jogalkotási eredményeket hozhattak volna. Központosított engedélyezési eljárásban gondolkodunk, a nanoanyagok új definíciójában ebben is egyetértés volt, és a címkézési szabályok ide vonatkozó rendszeréről. Egyszerűsített eljárást szeretnénk valamennyien, hogy a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerek piaci esélye ezóban jobbak legyenek, illetve hogy a tudományos adatokat megosszuk az állatkísérletek tekintetében. Ezek, ha megvalósulnának, akkor jelentősen növelnék ezen élelmiszerek piacát, anélkül, hogy az élelmiszer biztonságot kockáztatnánk. Ahhoz, hogy ez a dosszié sikeres legyen hosszú távon, ahhoz nagyon oda kell most figyelnünk, és úgy kell javításokat eszközölnünk rajta, hogy az a fogyasztóvédelem és az innováció ágazatait is segítse. Abban reménykedem, hogy sikerül most még a tárgyalások lendületét fenntartani azáltal, hogy rövidesen új javaslatokkal élünk. Tisztelt képviselők, az, hogy nem sikerült megegyezésre jutni, azért nem feletteti velünk el azt, hogy nagyon sok eredményt értünk el az utóbbi hónapokban. A bizottság továbbra is eltökélt amellett, hogy a 2010. októberi jelentésre építkezve fenntartsa a következő kívánságait. Az öt éves ideiglenes felfüggesztését, a klónozásra vonatkozó új szabályokat, a klónok importjára vonatkozó új szabályokat, hogy új szabályok legyenek a visszakövethetőségre is a klónozás tekintetében. Az egyeztetés során azért sok tekintetben léptünk ezekben az ügyekben is, világos számomra, hogy a klónozás ügyében olyan megoldásra van szükség, amely arányos, megalapozott és végrehajtható. Ennek érdekében a bizottság a hatástanulmányok beérkezése után átfogó javaslatot fog tenni. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők, üdvözlöm azt, hogy Pitella úr egyetért céljainkkal, előre kell lépnünk, hogy a tanácssal együtt megvalósítsuk a még hiányzó fejezetek területén azokat, amiket szeretnénk, és megegyezünk minimum most egy olyan eljárásban, amely hosszú távon eredményt hoz. Csak a közös gondolkodás vezethet megegyezéshez mindkét dosszié tekintetében, hogy aztán a fogyasztók láradhassák az eljárás eredményeinek gyümölcseit. Köszönöm szépen, most pedig a frakciók nevében megadom a szót, először is Ájúzó asszonynak adom meg kettő percre a szót a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elsőként Liotád asszonynak köszönöm szépen, aztán a magyar elnökségnek köszönöm, Deli biztos úrnak köszönöm, a munkatársoknak köszönöm az előfeszítéseiket. Ez a nagyon fontos jelentés, egy követelés sem bukott meg gyakorlatilag. Szenvedélyes. A média számára érdekes témáról van szó. Azt szeretném elmondani, hogy sajnos lemaradtunk a lehetőségről, hogy előrelépjünk. Az élelmiszeriparnak elavult régi szabályokkal kell tovább élnie. És ezt nem lehet azt követelni, ami milyen sok és magas bürokratikus költséget eredményez. Nem lehet olyan törvényeket hoznunk, amelyeket nem tudunk betartatni, mert csak valamit előadunk a fogyasztóknak, tehát nem valóságot mondjuk el nekik. Itt nem csak arról volt szó, hogy a klónozott állatok hányat iziglen kell jelenjenek meg a címként, tehát hogy tudjuk, hogy hányadik generációról van szó klónozott állat esetében, utódai esetében. Megoldást kell találni olyat, amely nem csak a belső piacra vonatkozó, hanem az általános közegészségügyet érintő kérdésekben is megoldást kínál. Egy új javaslatról hallottam. A bizottságot kérem, hogy dolgozzon ki egy új javaslatot, jogi aktusot különettől, jogi aktus különettől. Nagyon fontos az élelmiszer biztonság. De elé biztos úr többször is kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt a javaslatot előterjeszti. Ebben bízom, és azt gondolom, hogy ez mielőbb be fog következni. Köszönöm. Most pedig a szocialisták nevében Leiner úr egy perc, 30 másodperc. Tisztelt elnök asszony, tisztelt tanácsi képviselők, bizottsági biztos úr. Már nagyon sok tárgyaláson vagyunk túl, és az egyeztetési eljárás, amely este héttől reggel hétig tartott, az az egyszeri alkalom, pedig különösen megmarad az emlékezetünkben. Sajnos, mintha két különböző bolygón élnénk, ez kiderült, a bizottság, a parlament egyértelműen a polgárok, a fogyasztók érdekeit próbálta védelmezni, mások pedig kifejezetten a húsipar és az agrár ágazat érdekeit, és ezek a szálak nem értek össze, ez nagyon sajnálatos, mert most így lyuk maradt az élelmiszer ügyi jogalkotásban, és ezt be kéne valahogy zárni. Világos volt számunkra, Pitella úr is elmondta elnökként, illetve az előadónk, az egész team számára, hogy mi egységesek vagyunk, most kénytelenek vagyunk még az elért eredményeket is sútba dobni, és újra kell kezdenünk a dolgot. Két javaslatot várnánk öntől, az új élelmiszerek és a nanoanyagok viszonyáról, az eljárás, az engedélyeztetés viszonyáról kéne egy új javaslat, és a klónozásról, a klónozott élelmiszerekről. Öntől annyit hallottunk, illetve mi azt akarjuk, hogy ezeket be se engedjék az európai piacra, de minimum címkézve legyenek. Remélem, hogy ezeken a területeken hamarosan új javaslattal áll elő a bizottság. Köszönöm, Lennon úr, a liberálisok nevében Löpázs asszony kapja meg a szót kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék Liotárd asszonynak, Pétele úrnak, Leinen úrnak, az egész eh, tárgyaló csapatnak, mert hála nekük egy eh, különleges megállapodást értünk el. Nagyon hosszadalmas, sikeredett ez a teológus, és szerintem a dosszi egyetlen pozitív aspektusa az, hogy az Európai Parlament egységesen védte meg a fogyasztók érdekeit, és az egészséget állt ki. Nyilvánvalóan nagyon jó az, hogy nem utogassunk egymáson, ne hibázhatok egymást. Nos, amikor megérkeztünk a tárgyalási fázisba, a parlament sok mindenről lemondott, de túl sok mindenről. Olyan, minthogyha azt a kérdést fel kellene tenni, hogy megfelele a címkézés. A termékeket címkézni kell, amelyeket bevezetünk az európai piacra. Nagyon fontos, hogy a fogyasztó valóban értesüljön, mi is történik. Nem elfogadható, ami történik. Igazából hamis ürügyekkel próbáltak minket eltávolítani. Nem kereskedemi harcról volt szó, nem a VTO szabályok sértéséről. Technikai ürügyeket sorakoztattak fel Szerintem nagyon is címékkézni, nagyon is jó dolog, nyomon követni, nagyon is helyes. Leinen úr elmondta, nem a fogyasztók, hanem mások álltak az érdeklődés középpontjában. Gyorsan előre kell lépni, mert a klónozás ügye egy elemmel több, amelyet azok fel fognak használni, akik megkérdőlezik az európai intézményeket, hiszen ha úgy tetszik, kudarc az intézményeink nevében megért kudarc, és ez nem új a céltábla közepébe állít minket a klónozás. Szerintem mielőbb álláspontot kell kidolgozni, ahogy a fogy, európai fogyasztók akarják, és az európai állampolgárok, be kell tiltani a klónozott állatok és azok utódainak húsából készült termékeket. Köszönöm szépen az ECR nevében Stevenson úr egy perc. Madam President, after two... Elnök asszony, Két hosszú évnyi kemény munka után összeomlott az új élelmiszerek rendelet, azért, mert nem sikerült a klónozás kérdésében megállapodásra jutni. Az egyeztetési eljárás során egyfajtában arra figyelmeztettem, hogy a makacs ellenállás, a kompromisszum makacs elutasítása katasztrófához fog vezetni, és így is lett. Most kezdhetjük előről, és rengeteg időt vesztettünk, és hasznos eh, szabályozást vesztettünk el, amelyet be lehetett volna vezetni. Hát az egyeztetés természetesen hasznos mechanizmus, de teljesen értelmetlenné válik, hogyha a résztvevők nem hajlandóak tárgyalni egymással, és nem állnak készen arra, hogy kompromisszumokat kössenek. Hogyha a parlament nem lett volna ennyire rugalmatlan, akkor meg lett volna végre a szabályok ennyire szükséges aktualizálása. Most megint az 1977-es új élelmiszerekről szóló rendeletre kell támaszkodnunk, amelynek már rég lejárt az ideje, idejét múlta. A parlamentnek felelős jogalkotói testületnek kellett volna lennie a Lisszaboni szerződés után még inkább, és azt hiszem, hogy elbukta ezt a tesztet. A bizottságnak most egy másik javaslatot kell tennie, külön rendeletet a klónozásról. Remélem, hogy a képviselők tanulnak a hibáikból, és rájönnek, hogy az európai állampolgárok szenvedik azt meg, hogy ilyen kulcsfontosságú kérdésekben nem tudunk megállapodni. Köszönöm. Baxtesz az oldal nevében másképpen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó Leinen helyesen fogalmazott. Olyan témáról van szó, amely megoszt minket, a hústermelők az agrárágazat és a fogyasztók élesen szemben állnak itt. A parlament megpróbált közvetíteni, és én csak gratulálni tudok az előadóknak, keményen dolgoztunk, hajlandóak voltunk bizonyos kompromisszumokra, de a kompromisszumok alatt soha nem voltak elegendőek a másik fél számára. A tanács volt rugalmatlan, és amit a bizottság csinált, azzal sem vagyok igazán elégedett, de Hücht biztos úr hátba támadta a delegációt, és nemzetközi kereskedelmi háborúval, VTO-s érvekkel próbált kényszeríteni minket, és hiába mondtuk, hogy ez nem számít a mi megfontolásaink szempontjából. Időt vesztettünk emiatt, és most kénytelenek vagyunk a bizottságot újra felszólítani, hogy újra gyorsan, új javaslattal éljen. Már majdnem megegyeztünk, és erre kéne építeni a klónozott eh, élelmiszerek, a klónozott állatok leszármazottai tekintetében. Még egy intés, biztos úr. Remélem, hogy ez gyorsan megtörténik most, és nem fogják halasztgatni éveken át a témát. Ezt még a mostani jogalkotási időszakon belül tető alá kell hozni. Ennek a parlamentnek volt ugyanis az előkészítő munka a feladata, és nekünk kell tudni ezt lezárni is. Kettő percben, angol nevében Liotát meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden kollégának szeretnék először is köszönetet mondani, és a delegáció valamennyi tagjának, hogy egyhangulag támogattak <clears throat> tárgyalások során. És csodálattal tölt el az a magyar elnökség képviselőjének a rugalmassága is, és tudjuk, hogy Dali úr is jót akar. Tény, hogy a klónozás kérdésében nem tudtunk megegyezni, de az valóban szerintem botrányos, hogy anélkül, hogy tudnának róla, az európai polgárok 70%-a fogyaszt már is klónozott élelmiszereket. Tehát nem azt mondjuk, hogy a klónozást mint olyat tiltsuk be, hanem, hanem a jövő generációkat akarjuk megvédeni. A klónozott állatok mellesleg egyébként nagyon drágán állíthatók csak elő, tehát most még nem is gazdaságos a dolog. A tanács és a bizottság azt mondja, hogy a leszármazottak forgalmazásának tilalma nem enged nem meghenthető meg, mert a WTO ennek az ellenkezőjére kötelezi az EU-t. Az Európai Parlament tehát azzal fenyegetik, hogy kereskedelmi háború indul majd akkor, ha ez történne a tanácstól kiszivárogtattak hozzám egy belső anyagot, ahol egyértelműen a tanács jogi szolgálata azt írja le, hogy a klónozott állatok leszármazottai, ha ezeknek a forgalmazását betiltanánk, akkor nem történne semmi különös dolog, sőt a WTO szabályokkal is összhangba hozható lenne egy ilyen intézkedés. Tehát a fenyegetés hamis alapokra épül, igenis lehetséges egy ilyen tilalom a fogyasztóvédelmi kívánalmaknak megfelelően. Ezért ezek után azt kérdezem a tanácstól és a delegációktól is, hogy ezek után mit mondanak erre? Erre az érvre, ami mindig a kereskedelmi háborúval fenyeget minket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik a valódi okok a háttérben, ami miatt a tanács képtelen kompromisszumra jutni. Ha ezt a tagállamok megismerhették volna, meg pláne a választók időben ezt az anyagot, amit a kezemben tartok, akkor, akkor nem lehetett volna minket megvezetni, és ezért Dalil követeljük öntől is, hogy gyorsan új jogalkotást javasoljon, és most már ezen új fejlemények tükrében. Átadom ezt az anyagot a tanács képviselőjének. Köszönöm szépen. Be akartam, meg akartam engedni, hogy fejezze be a mondatát Lepázs asszony, amit Liotád asszony említ, hihetetlen. Szeretném megerősíteni a kérdést, amit feltett, egyszerűen le vagyok döbbenve. A bizottságtól szeretném megtudni, hogy jelen, rendelkezik ezek az információk. Az elképzelhetetlen, hogy heteken keresztül azt mondják nekünk, hogy a VTO-val nyílt harcot fogunk folytatni, hogy nem adhatunk el majd a VTO miatt repülőgépeket, meg semmit. Most pont az ellenkezőjét mondja a jogi szolgálat, ez egy nagyon fontos politikai kérdés. Az önkérdése tehát Liotád asszonyhoz intéződött, de majd a bizottság is nyilatkozik erről. Most pedig megadom a szót Rossziónak egy perc. Sí, grazie, presidente. Köszönöm, elnök asszony. Kollégák, azt hiszem, hogy a tanács magán is felül emelkedett, ő magát is legyőzte. Az állampolgárok képviselői, akiket demokratikusan az állampolgárok választanak meg, azok mi vagyunk. Tehát, hogyha a parlament tovább is ragaszkodott ehhez bizottságban is, a házban is, és azt mondta, hogy a klónozott hús nem jó, a mi állampolgárainknak ezt el kellett volna fogadni. Ez egy súlyosan negatív választás, a döntés a vállalkozók számára is, de ki issza meg a levét? A fogyasztók nagyon kevés dolgot nem fogadtak volna el. A parlament nagy többséggel támogatta ezeket a dolgokat, és a parlament pedig, a tanács pedig nem akarta. Pedig a tanács azt mondja, hogy szabadon liberalizálni kell mindent, és közben pedig nem kíván helyes információkat megadni a fogyasztóknak. Hát kedves kollégák, mi történik itt? A címkét nem akarják rátenni a termékekre azért, hogy a fogyasztó ne tudja, hogy honnan származik az, amit megeszik? Hát ez a tanács álláspontja, ne felejtsük el. És megköszönöm Pitel a kollégának azt, hogy kihangsúlyozta, hogy a parlamenti képviselők szándéka mi volt, és hogy mi mit akartunk volna, miért küzdöttünk, hogy mi képviseltük igazán a fogyasztókat. Tehát ezért megköszönöm Pitella úrnak és az összes többi előadónak, többi kollégának, akinek megvolt a bátorsága, hogy semmilyen lépést ne tegyen hátra, visszafelé egy olyan ügyben, amelyre valóban meg voltunk győződve, hogy az állampolgáraink érdekeit képviseljük. Most pedig a többi hozzászóló kapja meg a szót, Líza úr kettő percre. Köszönöm elnök asszony, tanácsi képviselő asszony, biztos úr, kedves kollégák. Valamennyien csalódottak vagyunk, de a felelősség szerintem a, nem a tárgyaló delegációé volt, nem a parlamenti delegáció szúrta el az ügyet. A jelenlevő ö, miniszterasszony és biztos úr sem felelősek közvetlenül, hanem inkább a tanács és a bizottság más képviselői vonhatók felelősségre, akik túlzottan megpróbáltak alkalmazkodni nem is létező nyomásokhoz, de Gücht biztos úr, illetve a gazdasági minisztériumok, például a német gazdasági miniszter is horror képeket festettek a falra, hogy olyan kereskedelmi háborúk indulnak majd, mint a világháború, és ezeknek látjuk, hogy nem volt alapja. Tegnap nagyon örültem annak, hogy találkozhattam Berlinben az amerikai nagykövetség tagjaival, onnan jöttem ide Strasbourgba, és ők az élelmiszerpolitikában megerősítették azt az elképzelésemet, amit eddig is gondoltam, az amerikaiak nem ö, tudtak ö, értelmesen érvelni amellett, amit gondoltak. Kérdeztem őket ö, néhány kényes kérdésről, és ugyan kitérő válaszokat tettek, még velük is lehetett volna jobban tárgyalni, mint a saját biztosunkkal. Ami különösen meglepett, az, hogy tőlük kaptam egy anyagot, amely arról szól az USA-ban, hogy hogyan követhető vissza a klónozott állatokból készülő élelmiszer. És a hamburger esetében az USA-ban rá kell írni, hogy honnan jön a hús. Hogyan beszélhetünk kereskedelmi háborúról, ha az USA előttünk el ebben az ügyben, akire mindig hivatkoznak? Tehát igenis lehetséges a címkézés, már az amerikaiak is csinálják, tehát kérem a bizottságot arra, hogy ezt az új elemet is vegyék föl az újrafogalmazás során a szempontok közé. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lize úr. Most McEwen asszony következik egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Tanács képviselőjéhez intézem szavaimat. Azt kérte, hogy ne mutogassunk újjal egymásra, de ezért itt az ideje, hogy legyek, legyünk őszinték. Mindannyian tudjuk, hogy senki nem fog klónozott élelmiszereket tenni. És a tárgyalások során az egyik nehézség az pontosan az volt, hogy nem voltak hajlandóak lépni a sperma és az embriók behozatalának a kérdésében, mert ez lehetővé teszi, ugye, hogy aztán a további ivadékok megszülessenek, ezek a klónozott állatokból születnek. Biztos úr, nem így van, hogy már vannak EU jogszabályok, amelyek betiltják a forgalmazását ezeknek a termékeknek, állat és kutya és macska szőr, olyan kozmetikumok, amik állati tesztelés esnek át. Hát, hogyha ilyen szabályok vannak, akkor miért nem lehet olyan jogszabály, amely betiltja olyan termékeknek a forgalmazását, amelyek a klónozásból származnak. Én egyetértek Liotár asszonyal, ez nem a VTO-ra tartozik, ez politikai szándék, politikai akarat kérdése, mi ezt meg tudjuk tenni, és csak ez az eredmény fogja a parlamentet kielégíteni, ez a megállapodás alapja. No, a... Köszönjük. Most megadom Rosbach asszonynak a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Óriási munkát fektettünk már ebbe a rendelettervezetbe Liotár kollégával és az árnyék előadókkal. Köszönöm az elvégzett munkájukat. Sajnos mégsem sikerült megegyezni az új típusú élelmiszerek ügyében. Hazámban a klónozást tiltják, de hozzánk is bejönnek klónozott állatok ivadékaiból származó élelmiszerek a kiskapum. Tehát nagyon furcsa ez a helyzet. Transzparenciát, átláthatóságot szeretnénk. Számos termékcsoportra vannak szigorú szabályaink, és pont erre nincs. Antibiotikumokra, genetikai módosított növényekre, és ezen a területen pedig nincs megfelelő információnk a csomagoláson. Tehát minimum azt követeljük, és ez szerintem természetes dolog, hogy ha valóban az élelmiszerek, az állatok és az emberek egészségét, biztonságát is fontosnak tartjuk, hogy legalább a címkézés megtörténjen. Ez a gyerekekkel szemben is felelősség. 1 perc 30 másodpercben Hassi kolléganő következik. Köszönöm szépen a szót. Sajnálatos, hogy nem ment át ez a rendelettervezet. A kollégákkal, akik megszólaltak, egyetértek abban, hogy ennek az az oka, hogy a bizottság és a tanács a külföldi állat tenyésztők érdekeit elébe helyezte az európai fogyasztókénak. miközben az állategészségi szempontoknak sem felel meg ez a hozzáállás. A többség itt egyértelműen elutasítja a klónozott állatok és ivadékaik élelmiszeri alakítását. Szeretnénk, ha egészségesebb és nem veszélyesebb lenne a táplálkozás. A parlament nem volt merev, a parlament óriási kompromisszumokat tett, és továbbiakra is kész volt. Ezt visszautasítom a címkézés különböző módszereit is hajlandók voltunk megfontolni. Úgyhogy elég érv van most a bizottság és tanács asztalán ahhoz, hogy új alapokra helyezzük a dolgot, mert hazugságokkal érveltek velünk szemben. Világos, hogy itt fenntartható megoldás csak akkor születhet, hogyha mindenki az igazat mondja, és alapvetően a fogyasztók érdekeiből indulunk ki, és nem termelők érdekeiből. Deux minutes. Köszönöm szépen, Grosset asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnek általánosan szólni, amikor a kudarcról beszélünk, a fogyasztók, az intézmények kudarcáról, nem ez a fő témánk. Általában egyének is okoznak a kudarcot és akiknek személyes érdekükben áll a kudarc. Most pedig rátérnék a lényegre. Igaz az, hogy ami hosszadalmas tárgyalásokat illeti, este héttől reggel hétig, nagyon nagy volt a csalódottság persze a hosszú órák után, azt hiszem, hogy valóban ez egy hatalmas feladat ez a témakör, mert új javaslatot kell kitolkozni, hiszen a technológia úgy fejlődik, hogy felül kell vizsgálni a 97-es szabályt. Mire gondolok a nanoanyagokra, azt hiszem, hogy sürgősen fel kell lépni. Nem szabad elfogadni azt, hogy ne legyen semmilyen ellenőrzés a klónozási technikát illetően, sem az olyan termékekkel kapcsolatban, amelyek ebből a technológiából erednek. Vannak világos elvek, azt hiszem egyetértünk ebben a parlamentben, a fogyasztókat tájékoztatni kell az e, eredetről, a klónozott állat vagy annak leszármazottjáról, a nyomon követhetőség, a címkézés, nincsen kétségem, hogy Dáli biztos úr valóban megkívánja világítani ezt a kérdést. Nagyon fontos válaszokat adni a több kérdőjelre, amely felmerül. A nyomon követhetőség, ez nagyon fontos, az európai fogyasztónak tudni kell választani úgy, hogy tudja, hogy miről van szó. Európai jogalkotóként nem engedhető meg a közvéleménnyel szemben európai közönyel szemben az, hogy azt mondjuk, hogy Európa nem csinál semmit, mert kudarcot vallottunk, mert nem tudtunk megállapodni. Biztos úr, tudom, hogy ön ambiciózus, szeretné ezt az intézményi blokádot feloldani, több garanciát kell adni a fogyasztóknak, de több garanciát kell adni az agroélelmiszeripari ágazatnak is. Fel kell lépni mielőbb, annak érdekében, hogy ki tudjunk találni, ki vezető találjunk ebből a zsákutcámból. Most pedig Álszen úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, te tisztelt biztos, úr, tisztelt tanács. Kevésbé leszek diplomatikus elnézést kérek előre. Ön szeretné betiltani a klónozott állatokból származó élelmiszert. De hát nem lehet venni ilyen élelmiszert. Klónozott állatok nagyon drágák élelmiszeripari szempontból. Hát nem őket, hanem az utodaikat fogják feldolgozni. Éppen ezért világos szimkézést kérünk az ilyen állatok utodairól, de azt hiszem, az szerepe nem volt valami produktív a tárgyalásokban. És a, ami az utódokról szóló címkézést illeti, hát ez ott a legkisebb közös nevező a címkézésben. Lehetett volna megállapodást kötni. Kérem szépen, tessék már levonni a tanulságokat, hallgasson meg minket, jöjjön vissza egy elfogadható javaslattal. Köszönöm szépen, Elszenész, most pedig Snellhát úr kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim. Én is sajnálatosnak tartom, hogy a tárgyalások megbuktak, főleg azért, mert most két további évre lesz valószínűleg szükség míg a nanotechnológiára vonatkozóan és a klónozott harmadik országból származó élelmiszerek ügyében jogalkotás születik. A klónozás bevezetése, illetve hát felvétele a jogalkotásba egyébként ugye mérföldkő példa, vagy ellenpélda értékű lehet, és nem méltó az, ahogyan velünk bántak. Éjszakákat vitatkoztunk át, anélkül, hogy egyet is léptünk volna előre, ez sajnálatos. Sok sokféle jogalkotás érintett. Itt a géntechnológiára vonatkozóan már volt egyszer stratégiánk. Tudjuk, hogy többségileg nem akarjuk a géntechnológiát, megemeltük a határértékeket, a technológia azonban fejlődött, és a, azóta már teljesítik ezeket a határértékeket, és nem felelnek meg egyébként az állatvédelmi szabályoknak sem a klónozási technológiák. Tudósokkal egyeztettem, a technológia fejlődik azonban továbbá, továbbra, de ez a probléma fel, fennmarad, akkor az állatok klónozásának általános tiltása valószínűleg nem jó ötlet. Itt a részleteken múlik a lényeg, meg kell teremteni olyan alapokat, amelyekre nem krisészerű törvények épülnek föl, hanem megfelelő határértékekkel szabályozunk minden tevékenységet. Köszönöm, most pedig Szárbó asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy csalódott vagyok a tárgyalások kudarcát illetően. Több hónapon keresztül dolgoztunk, sőt éveken keresztül dolgoztunk, hát csalódottsága tölte minket az eredmény. Kiváltképpen azért, mert sok elem esetében lehetett volna megállapodni, és a jelentéstevő asszony valóban megérdemli nagy a becsülésünket. Ami a klónozott állatokból, azok utódaiból származó élmészet illeti, nos hát az alapvető elvek mellett kitartottunk. Tudjuk, hogy mi az európai állampolgárokat képviseljük, és nem szeretnénk a táplálékláncban klónozott állatokat és azok leszármazatait látni. Ami tárgyalásokat illeti, a tanács figyelmen kívül hagyta ezt az aggodalmat. Ezt el kell ítélnünk ha elfogadtuk volna a tanács a végső javaslatát, nem tudtunk volna úgy tenni, mintha megvédtük volna az állampolgárok érdekeit, hiszen ott lehetett volna az asztalukon a klónozott eh, állatból származó élelmiszer. Na most, ami a génmanipulált eh, állati termékeket illeti, nem igazán tisztázták a címkézés kérdését. Ha megnézzük a jövőt, szeretné felépni a bizottság kötelezettségére a figyelmet 2010-ben. Be kell tiltani a klónozási technológiát az élelmiszeripar esetében Európa területén. Jó lenne nyomon követhetőségi rendszer, hogy tudjuk, hogy a klónozott állatok esetében mi a helyzet az Európán kívülről érkező élelmiszereket illetően. Tehát az új javaslatokban ezeknek szerepelni kell és bízom, bízom abban, hogy a tagállamok az állampolgárok jogos félelmeinek nagy a figyelmet szentenek. Köszönöm szépen. Gárdini asszony, egy perc, 30 másodperc. Eh, Köszönöm szépen. Meg kell mondjam, hogy egyetértek azzal, amit a kollégák elmondtak. Én is részt vettem az egyeztetési tárgyalásokon, a parlamenti delegáció tagja voltam. És hát eh, reménykedtünk, aztán csalódtunk, de dühösek is voltunk, ezt is meg kell mondani, mert mi ott voltunk a tárgyalásokon, és több mint 500 millió állampolgárt képviseltünk, akik mindenféle közvélemény kutatások alapján többször elmondták méghozzá határozottan, hogy nem szeretnének az asztalukon olyan élelmiszereket látni, amelyek klónozott állatokból, illetve azok ivadékaiból származnak. Tehát a címkézés, a nyomonkövetés. Hagyjám és uraim, ez a minimum. Ez a minimum. Mi ehhez ragaszkodtunk hogyha a kompromisszumot fogadtuk volna el, akkor egy üres kompromisszumot fogadtunk volna el. Igaza van Pitella kollégának, hát ez, ez nulla. Ezt, ez, ezzel akartuk betömni a fogyasztók száját, hát ez semmi nem lett volna, ez egy teljes, ezek üres ígéretek lettek volna. Senki nem fizet ezer eurót azért egy bikaért, hogy aztán utána hamburgerként adja el, de nincsen semmilyen szabályozás. A, gyakorlatilag a deregulációt fogadtuk volna el, és ez a parlamentben lehetetlen. Ezt nem tehetjük meg, és ma sem tarthatunk itt. Még mindig, hogy ezeket a választásokat kell megvédjünk, amely közös döntés volt, ez nem egy bukás, meg volt a megállapotás mindenről, de most az állampolgároknak olyan benyomást adtunk, hogy a nagy ipar érdekei többet érnek, mint az európai állampolgárok érdekei, akiket képviselnünk kell és védenünk kell. Tehát én önöket kérem még egyszer kezdjük újra, Kezdjük egy új hozzáállással, tiszta lappal. Én azt kívánom, hogy legközelebb, a következő alkalommal az állampolgárok akarata, az állampolgárok kívánalmai legyenek a középpontban. Most pedig másodpercre Morkinaitė Mikuleninė asszony a szó. Ačiū pirmininkė. Ko gero, kiekvienas galim sutikti, kad viena pagrindinių modern... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azzal, hogy a modern világban az információ az egyik fontos eszköz az élelmiszerbiztonságra is, ez igaz, és nagyon remélem, hogy olyan új szabályokat fogunk elfogadni, amelyek az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szólnak, és ez igaz a gyümölcslétől kezdve minden élelmiszerre. Sajnos nem sikerült kompromisszumra jutnunk a címkézéssel kapcsolatban, és ehelyett inkább visszalépés történt. Szükséges az, hogy biztosítsuk, hogy a társadalom tagjai megfelelően tájékozódhassanak. Előfordul, hogy olyan érvekkel élünk, hogy nehézségeket élhetnek meg a vállalkozások, a és ezeket az érveket használták fel azok a tagállamok, amelyek ellenezték a mi javaslatainkat. Mi azt mondtuk, hogy a fogyasztókat kell jobban tájékoztatni, de így a fogyasztóknak nincs meg az a lehetősége, hogy tájékozódjanak arról, hogy például a tej, amit vásárolnak, klónozott állatokból származik-e vagy sem. De ez a történetnek csak az egyik része. Azt sem sikerült elérnünk, hogy a legújabb technológiák előtt kitárjuk az ajtót az élelmiszeripar legújabb technológiái előtt. Remélem, hogy hamarosan meg lesz a döntés, és ezt a szakadékot sikerül lefedni. Spontán felszólalok, meg Guinness asszony are we perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg vagyunk lepődve, hogy nem állapodtunk meg? Hát én tudtam már az egyre hogy túl sok volt a nézeteltérés. Az asztal körül szerintem este hétkor kezdeni egy ülést, ami reggel hétkor végződött, jó ötlet volt az időzítés már mind. De hát ezt a problémát fel kell oldani, talán két része kellene osztani a törvényt, ami a klónozást illeti, nagyon is érzékeny téma, és vannak állatjólét aggodalmak, amikről beszéltünk. De ami a reproduktív anyagokat illeti, ezekkel foglalkozni kell, és világosan kell fogalmazni. Ugye a WTO szabályokban hogy lehet ezt a kérdést megoldani, mert az európai gazdák hozzá akarnak férni a legjobb technológiákhoz, amelyek rendelkezés állnak, hogy a produktivitásukat növeljék. Ebben a házban van azért megoldandó feladatunk, remélem, hogy meg lehet őket majd kielégítően oldani. Ami az európai szabványok kontra többi szabad illeti, ami az importált húsárót illeti. Félünk annyira az importált húsárútól, mint az EU-n belüli a terméktől? Ezt szeretném ki. Köszönöm szépen, Megenis asszony. Kaltenbach asszony. Tisztelt elnök asszony, biztos úr. Először is köszönöm biztos úrnak a megelőzés területén tett erőfeszítéseit. Ilyen hozzáállást vártam volna a klónozott anyaggal kapcsolatban ban is. Nagyon kemény tárgyalásokat, tárgyalási órákat töltöttünk el együtt, és világos az európai polgárok akarata, a parlament ezt képviseli, itt ebben nincsen hiba. 500 millió európai polgártársunkkal együtt minimum ö, címkézést követelünk, és alapvetően pedig a klónozott állatok leszármazottainak ivadékaiból származó élelmiszerek tilalmát. Nem értem, hogy a tanács miért nem állt az oldalunkra, hiszen a tanácsi képviselők végső soron is, ők is a tagállamaikat és polgáraikat is képviselnék elvileg, de sajnos nem így van. Nem az embereket képviselik, hanem lobby érdekeket. Szeretnénk, hogyha az emberek érdekei és nem a piacok éj. Elnök asszony, a fogyasztóvédelmi politika központi eleme az európai politikáknak, és ha sikerül konzekvensen megvalósítanunk egy fogyasztóvédelmi politikát, akkor más területeken is sikeresek leszünk. A, egyébként a termelők, a mezőgazdasági termelők többsége is elzárkózik a klónozástól. Úgy tűnik, hogy itt a, a tanács tudatosan vezette neki a falnak a hajót, érdekekről, kereskedelmi háborúkról beszélt, erről már többszörösen hallottuk, hogy ezek koholt kitalált érvek voltak. Az védelm szempontjából is nagyon kérdéses a klónozás, reméljük, hogy biztos úr a lehető leghamarabb új szabályozási javaslattal fog előjönni, mert nem érdeke senkinek, hogy hónapokon át most joghézag legyen, és mindenki csak várakozzék. A klónozás tilalma szerintem csak egy lépés Végső soron olyan szabályozásra lenne szükség, amely a klónozott állatok ivadékainak a szabályozását is magában tartalmazza. Köszönöm, Zaboszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szóval... Nem arról van szó, hogy az elkövetőt keressük. Azt hiszem, hogy a tárgyalások, az egyeztetés kudarca, hát kudarc volt. A klónozás nem csak egy átfogó, hanem érzékeny probléma is. Dolly, juh, nem az egy első klónozott állat volt. Több kísérlet, több száz állatkísérletre került sor, és ezek mind kudarcot vallottak. Deformált picinyek jöttek a világra, vagy halva születtek, tehát azért nagyon sok állata kísérleteztek, bezártak őket ketetekben, nem kaptak enni, inni, tehát a klónozott állatok és azok utódai, hát nem tudom, hogy be kell -e őket venni az irányelvbe, amit az utódokat már mint nem akarok az átfogó kérdésekről beszélni, az a fontos, hogy a szenvedő állatokból készült termékeket nem szabad az európai asztalokra tányérokra tenni. Köszönöm elnök asszony, tisztelt kollégák! Az új élelmiszerek olyan élelmiszerek, amelyek más gyártási eljárások eredményeképpen születnek meg, módosítják a genetikai anyagot. Hát vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy hogyan keletkeznek ezek az élelmiszerek, de mi is a kapcsolat a génmódosított élelmiszerek, illetve e között. Hát ugye ugyanúgy egy manipulációról van szó, genetikai manipulációról van szó a klónozott állatok esetében is. A kérdés, hogy hogy lesz itt a szabályozás a különböző tagállamokban, hogyan fogják a teszteket végrehajtani annak érdekében, hogy ezeknek az élelmiszereknek a biztonságáról meggyőződhessünk. Milyen kritériumok alapján határozzuk meg ezeket a termékeket, és mindenek felett hogyan tájékoztatjuk a fogyasztót az ilyen termékeknek a tulajdonságairól, tápértékéről és így tovább. Hát a szívemhez az áll közel, hogy a fogyasztókat védjük meg, e, az élelmiszer biztonság legyen a kulcs, és ehhez megfelelő információkat kell a fogyasztónak adni. A nyomon követhetőség elengedhetetlen, már most is nehézségek vannak, nem lehet teljes mértékben ezt megtenni, de a fogyasztót kell védeni. Zárásképpen Zavella kolléga. Köszönöm szépen. Ez az egész téma vita abból adódott, és adódik most is, hogy nem tájékoztatják a polgárokat, a fogyasztókat kellőképpen. Ha pedig nincsen átláthatóság ezen a területen, de Európában és a világon, akkor újabb zsákutcákat teremtünk csak, éppen ezért a következőt szeretném hangsúlyozni. Ha kemény, világos ellenállás mutatkozik a polgárok részéről a klónozott és nanotechnológiával készülő élelmiszerekkel szemben, akkor ezt vegyék figyelembe a döntéshozót, nem lehet úgy törvényeket alkotni, hogy az egyértelműen szembe menjen a köz akaratával. Átláthatóságra, információra van szükség, és hallófülekre. Merci, madame. Köszönöm szépen, Zavele asszony. Ezzel a spontán felszólalók listáját lezártam, most pedig megadom a szót a bizottság nevében Dáli úrnak. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alaposan figyeltem, minden véleményt feljegyeztem magamnak, és köszönöm a képviselőknek, hogy elmondták véleményüket. A bizottság a parlamenttel, a tagállamokkal folyamatosan együtt fog működni egy új javaslat megszületése érdekében, és annak érdekében, hogy ez minél hamarabb megszülessen. És legyen szabályunk a klónozásra, a nano élelmiszerekre. Hangsúlyoznom kell, hogy az az álláspont, amit a bizottság képviselt az egyeztető tárgyalások során, sokat változtak a tárgyalások alatt. Sokat előre léptünk, úgy gondolom. De még mielőtt bármilyen megoldás vagy kompromisszum megszülethet, meg kell fontolni, hogy végrehajtható szabályokat kell alkotnunk, jogos és arányos szabályokat. Valamennyien azt szeretnénk, és a bizottság ugye a fogyasztók védelmeit is, védelmét is képviseli, és ezt én nagyon fontosnak tartom. Ezzel együtt bizonyítékokra támaszkodó, hatástanulmányokra alapuló álláspontokat kell képviselni minden vitában. A bizottság soha nem utasította el a címkézést, csak azt mondtuk, hogy minden döntést meg kell vizsgálni szakmai szempontból is, hatáselemzésekkel, mielőtt kimegyünk a polgárokhoz. Akár termelők, akár fogyasztók legyenek azok, és ehhez továbbra is ragaszkodunk. Garantálhatom, hogy a bizottsági szolgálatok azon lesznek, hogy az új kihívásnak megfeleljenek, gyorsan előjöjjünk egy új javaslattal, Stász úr által elmondottakat ö, ö, én is fontosnak tartom, hogy ne halogassuk azt, ami meg eldönthető most.

hogy dalli biztos úr gérte hogy lesz új a klónozásról a klónozott termékek témaköréről szóló külön tervezet hamarosan. elnök asszony köszönöm szépen! a zárást a vita zárását az bizottság elnökének. Köszönöm én azt hiszem minden hozzászólásból lehetett látni, a kollégáknak egyébként megköszönöm az előadótól kezdve mindenkinek a munkáját. Tehát a kollégák hozzászólásaiból és a dokumentációból is lehet látni, ugyanez az előadó asszony mutatta be ezt a dokumentációt, tehát ebből látszik az, hogy a mi javaslataink eh, elfogadása nem eh, eredményezett volna semmilyen kereskedelmi háborút és megismétlem még egyszer, hogy én nem akarok itt vitákat gerjeszteni, a magyar elnökségnek is mondom, hogy nem buktunk el kollektíven. Nem sikerült lezárni a folyamatot, de nagyon pontosan elhelyezhető a felelősség a kormányok vállára. De nem mondják azt nekem, hogy az egyszerű címkézés, hogy mondjuk egy hús egyszerű címkézése, vagy klonozott állatokból származó hús egyszerű címkézése egy nem len, egy elfogadható megállapodás lett volna a parlament részére. Ez nagyon kevés volt, nagyon kevésé volt több, mint a nulla inkább tekintsünk előre a helyet, hogy itt topogunk egy helyben, és akkor a tanács próbáljon megállapodni a kormányokkal. Most már tudja, hogy a parlament álláspontja micsoda. A parlament álláspontja az európai állampolgárok álláspontja a címkézés, a klonozott állapok és állatok és rivadékaikból származó termékek címkézése, ez a minimum, az abszolút minimum, hát akkor próbáljanak azon dolgozni, hogy az abszolút minimumot elfogadják, és aztán Dali biztos úr, én tudom, hogy nagyon jó szándékú, és kérem, hogy a lehető leghamarabb próbáljon benyújtani egy javaslatot úgy, hogy a parlament a lehető leghamarabb el tudja ezt fogadni, és ezt nyújtsa a bizottságnak legyen egy olyan javaslata, amely a parlament álláspontját be tudja magába építeni, és aztán a nanoanyagokról is, és egyéb kérdésekről is gondolkodjunk el, ne akadjunk el itt a klónozáson. És még valami. Mindannyian észrevették, hogy az Európai Parlament egységesen szólt, teljesen egységes volt. 360 fokra mondhatom ezt, hát talán a tárgyalásokon nyilván ezt észrevették, esetleg azt gondolták, hogy talán a parlament nem lesz majd így egységes, nem lesz ennyire kompakt. Nem követjük el ezt a hibát, mert ezek annyira érzékeny kérdések az állampolgárok egészségét érintik, és amikor az állampolgárok egészségéről van szó, mindig is egységesen fogunk fellépni. Point d'ordre, monsieur. Stász úr, ügyrendi kérdés, mert a vitát lezártuk amúgy. Ügyrendi kérdés. Igen. Ügyrendi kérdés. Többször a vita során de huh, biztos úr viselkedését érintették le. asszony megkérdezte Dali úrtól, hogy, tehát, hogy Dali úr tudott-e erről a jogi jótállásról vagy véleményről. A bizottság talán megosztott volt. Dalli úr, mint fogyasztóvédelmi biztos, de Hochtúr pedig ugye a nemzetközi kereskedelmi biztos is hamis érvekkel minden tönkretesz. Most, ha ez így volt, akkor Dalli úr, szeretem az ön véleményét megtudni. A biztos úr már szólt a jelentéstevőhöz Szerintem már válaszolt a biztos úr, de megkérdezzük, hogy kívánna még hozzászólni. De én le fogom zárni a vitát, és ráterünk a következő vitára. The uh, next item on the... Következő napi rendi pont, szóbeli kérdés a tanácsos a bizottsághoz, a kisvállalkozó intézkedés csomag felülvizsgálatáról. Az első